Il presidente. Az elnök. Grazie.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 dichiaro ripresa la sessione del parlamento. ezennel az a parlament október 5-én megszakított ülését újra megnyitom. Kedves kollégák! Mielőtt megkezdjük a mai ülésünket, szeretnék az erdőtüzek